Kanadánál azt láttuk, hogy a BRICS egységesebb volt, mint az EU. Köszönöm szépen. Meg kell erősíteni a közös külpolitikát. Köszönöm szépen. Most pedig, köszönöm szépen, a záró megjegyzéseit, ezt a vitát lezárom. Következő napi rendi pontunk Watson úr jelentése, az EU által korlátozó intézkedések alávetett rendszerekkel szembeni következetes politika. Jelentéstevő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen az álnyék előadóknak, akik ezt az ajánlást elkészítették. Az én nevem szerepel rajta, de kollektív mű pártokon átnyúló módon dolgoztunk. Egyik legfontosabb eszköz, amely a külpolitikánkban, aki szerszámos ládákban található, az a szankció vagy korlátozó intézkedés. Ez a jelentés a jelenlegi korlátozó intézkedésekre vonatkozó politikánkat kívánja következetesebbé tenni. Azt ajánlja, hogy minden külső korlátozó intézkedés mellé legyen egy hasonló megközelítés az autoritér vezetők tevékenységével kapcsolatban, amikor az EU földjére lépnek hogy büntetlenül ö, élnek a határaink között, hát ezzel alássuk saját külpolitikánkat. De megengedjük nekik, hogy sokszor gyanús körülmények között szerzett javaikat a mi bankrendszerünkben helyezzük el, kvázi segítjük, hogy korrupcióval, kizsákmányolással folytassák ezt a gazdagodást. A jelentés fő fókusza az, hogy következetes megközelítést alkalmazzunk az autoritér, autoriter vezetőkkel szemben. Korszerűsíteni kell a politikáinkat, arányosabbá, célzottabbá, emberibbé kell tenni. Új eszközöket kell használni. Egy több e, eszközből álló stratégiát kell kidolgozni. A Lisszaboni stratégia új eszközöket adott a kezünkbe. Például nem szabad, hogy határokon belül legyenek javaik, ingatlanjaik, ingóságaik, az utazási tilalmakat kell bevezetni, hogy nem humanitárius okból vagy célból nem utazhatnak az EU-ba, és az EU-n belül tartózkodó személyeket, akik részt vettek ezekben a tevékenységekben, őket a bíróság elé kell állítani. Köszönöm szépen, Watson úr. A bevezetőt köszönöm, Watson úr. Kettő ketten szerepelnek a spontán felszólalók között. Kromberg asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül aktuálisnak tekintem ezt a jelentést, figyelembe véve az Irán elleni restriktív intézkedéseket. Az EU-nak a restriktív intézkedése gondolatáról, azok hatékonyságról vagy hatékonyság hiányáról folyamatosan tárgyalnia kell akkor, amikor nemzetközi stabilitást, békét, demokráciát akarunk elérni. Az jelentés azt javasolja a tanácsnak, hogy kritériumokat szabjon meg a restriktív intézkedések esetében, és célokat is. Az iráni embargó esetében éppen erre van szükségünk. A másik dolog az az, hogy a jelentés nyilvánosan beszél arról, hogy a szankciók nem szabad, hogy a lakosság kárára legyenek. Ez Irán esetében is fontos, hiszen arra nincs szükségünk, hogy az iráni emberek ellenségüknek tekintsék az EU-t. Végül pedig szeretném kiemelni, hogy az EU határain belül a koherens politika valóban szükséges. Ma az iráni delegációhoz eljött egy előadó, és a 900 euróját befagyasztotta az ausztriai bank de közben tudjuk, hogy két milliárd Iránból jövő eurót viszont befektetnek, és az nincs befagyasztva. Köszönöm, Ferrera asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az unilaterális intézkedések keretében figyelembe kell vennünk, hogy az ilyen intézkedések esetében sokszor adott esetben a diplomatikus eljárásmód és a párbeszéd eszközéhez kellene inkább nyúlnunk. Nem szabad, hogy az erősebb pozíciójából lépjünk fel, ugyanis ez gyakran szembe megy a józanész politikájával. Más országoknak a belügyeibe avatkozzunk bele, és bizonyos konfliktusos feleket pedig előnyben részesítünk, ami elfogadhatatlan beavatkozás. Tehát nagyon sok rossz példát láthatunk az ilyen belügyekbe való beavatkozásra, annak érdekében csak, hogy egy nekünk nem tetsző politikai rezsimet leváltsunk, és az EU a saját politikai ambícióit villogtassa. Mi a nép szuverén akaratát figyelembe kell, hogy vegyük, tiszteletben kell, hogy tartsuk, nem szabad beavatkoznunk, csak annak érdekében, hogy a saját érdekeinket kielégítsük. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi jogot be kell tartanunk, és az ENSZ kartáját is figyelembe kell vennünk, figyelembe kell vennünk, tiszteletbe kell tartanunk az ott foglalt alapelveket. A nyní předávám slovo panu Kukanovi. Köszönöm a hozzászólását. Most Kukán úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék innen gratulálni az ön pozíciójához. A szankciók átláthatóságára és hitelességére van szükség. Koordinált fellépés Irán, Szíria esetében azt mutatja, hogy ha hatékonyságot akarunk, akkor mindegyik tagállamnak ugyanazt a politikát kell mutatnia, és egyforma szankciókat kell foganatosítani a rendszerek ellen. Óvatosnak kell itt lenni, és úgy ne alkalmazzuk az intézkedéseket, hogy ezek kárára legyenek a lakosságra vagy a civil társadalomra, hiszen ők tudják előmozdítani a változást. Hallottuk, hogy befagyasztottak javakat, ezeket a befagyasztott eszközöket a szíriai nép javára kellene fordítani, ez sokat segítene. Köszönöm szépen az ön hozzászólását, most pedig Mikulásik úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni önnek az új tisztségéhez. Úgy gondolom, hogy ebben a tisztségében, amelyet elsőként tölt be, jól meg fogja állni a helyét. Csatlakozom az előttem szólóhoz és el szeretném mondani ezzel a jelentéssel kapcsolatban, hogy koherensen kell fellépnünk a népelnyomó rezsimekkel szemben. Így tehát jól tesszük, hogyha a külpolitikában konzisztenciára, egységes fellépésre törekszünk ezekkel a rezsimekkel szemben. Annak érdekében, hogy az, e- ezek a kényurak ne tárolhassák pénzeszközeiket európai számlákon. Fontos, hogy tehát a európai bankszámlákon tárolt vagyonokat befagyasszuk, és az is fontos, az Európai Unióba való beutazást megtiltsuk nekik. Természetesen az alól kivételt képeznek a humanitárius missziók, humanitárius célú beutazások. Egységes kritériumokat kell kidolgozni, ez például Irán példáján megtehetjük, ahol már elfogadtunk szankciókat. Dámy a pánové, všechny. Most pedig megadom a, ez a spontán felszólalások vége, és most megadom a szót Eston asszonynak, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulációk estéje ez az elnöki pódiumon ülők és részesedtek ebben, én is hagy jelölök hozzá, amit eh, Graham Watson, eh, ugye az LDR-nak a eh, társelnöke, én is sok szerencsét kívánok. Tudom, hogy az EU álláspontját szereti képviselni. A jelentés nagyon fontos. Hálás vagyok önnek az elvégzett munkáért. Ahogy az elején mondta, nagyon kiváló hozzájárulásokkal gazdagították a jelentést. Ami a korlátozó intézkedéseket illeti, nagyon fontos, hogy meghallgassuk az önök véleményét, miközben ezeket tovább fejlesztjük. Nagyon fontos eh, Európai Uniós eszköz, a 23. külügyi tanács talán bizonyította, hogy milyen fontosnak tartjuk ezeket a korlátozó intézkedéseket. A cél, a politikai tevékenységek megváltoztatása, kormányokban, egyének esetében. Ebben az értelemben ezek preventív eszközök. Ezek segítségével gyorsan tudunk reagálni a politikai kívásokra, változásokra. Nagyon fontos, hogy bármilyen szankciót vezetünk be, minél kisebb hatással legyen a lakosságra. Célzott szankciók kellenek, a koherencia nagyon fontos. Uh, Graham, ezt üdvözöljük, ahogy ön elismerte, felismerte, a szankciókat a megfelelő célokhoz kell igazítani, az egyes rezsimekhez. Az egységes és következetes értelmezés, a hatékony végrehajtás lényeges, ha garantálni akarjuk, hogy hatékonyak legyenek és elérjék az óhajtott, kívánt politikai célt. Ez hasonló intézkedések jóváhagyását feltételezi harmadik országokban is. Mi a korlátozó intézkedéseket szeretnénk, ha megértenék? Aktív szerepet kell vállalnunk a kommunikációban, ideértve azokat az országokat, akiket megcéloztunk, beszélnünk kell az érintett országgal, lakossággal, ez nem könnyű feladat. Konkrét célra vezetjük be a szankciókat, nem csak kényünkre, kedvünkre. Világosan fogalmazok Irán kapcsán. A szankció, az iráni szankciók célja, hogy meggyőzzük őket arról, hogy vállaltak kötelezettséget, ezt be kell tartani. Meg kell engedni ők a nemzetközi atomenergügynökség ellenőrinek, hogy, hogy végezzék el munkájukat. Ha civil atomenergia programot kívánnak, az jó, ha nem fegyveres, nem fegyver céljából kívánja kidolgozni, ha az államok nem tartják be a célkitűzéseket, kötelezettségvállalásokat, vagy ahogy láttuk Szíriában, hogy hogyan támogatják az embereket, hogy erőszakot alkalmaznak saját népük ellen. Na most ilyen országokban fel kell lépnünk morálisan, nemzetközileg, a mi pozíciónk miatt. A szankciók célja a változást ki hozni az érintetekből. Nagyon fontos, hogy megértse az érintett ország, és hogy az ottani lakosok. Bármit teszünk, tiszteletben kell tartanunk az alapjogokat, az emberi jogokat, a megfelelő folyamatokat, a jogorvoslat lehetőségét, az Európai Uniós bírósági joggyakorlattal összhangban. Ezeket el akartam mondani, mert nem csak arról van szó, hogy világosá tesszük politikáinkat, hanem ezek tükrözik a relax munka dokumentumait is. Kosz, aktualizáltuk a jó gyakorlatainkat. Ezt a dokumentumot üdvözölte januárban az érintett szabizottság. Azt gondolom, hogy ezek visszhangozzák az ajánlásokat, amelyeket a Watson-féle jelentésben találunk. Ismerem az aggájait, említette bevezetője BM Graham, ugye az egyének, a gazdasági érdekek Az arab tavasz idején tunéziai, egyiptomi, líbiai és szíriai vezetők, volt vezetők ingatlanjait, ingóságait, javait fagyasztatuk be. Azt, hogy korábbi rendszerek eh, kisajátítottak javakat, hát ezeket ugye nem csak fel kell szabadítani, hanem jog folytonosság fényében át kell adni az új eh, vezetésnek vagy kormánynak. Az Európai Unió a világbankkal közösen egy Tunéziában egy workshopot fog megszervezni, hogy összehozza a szakértőket, hogy segítséget nyújtsunk számukra, hogy visszakapják azokat a javakat, amelyek a tunézi népé. Nagyon fontos a jelentés fontosságát elismerni, következetesnek kell lenni, meg kell néznünk, hogy hogyan lehet a szankciókat, a korlátozó intézkedéseket úgy irányítani, hogy ne csak hatékonyak legyenek, jó lenne, hogyha nem biztosítanának kiskapukat, amelyek a hitelességünket alááshatják, és amelyek nem érik el a célokat. És késznek kell lennünk a szankciókat feloldani, amikor látjuk azt, hogy az kért feladatot ellátták és nagyon hálás vagyok a jelentését. Köszönöm szépen. Most pedig köszönöm szépen, főképviselő asszony, Ashton asszony, nagyon szépen köszönöm az áró megjegyzéseket, és szeretném mindenkinek megköszönni a gratulációkat, amelyeket én is kaptam. Én is szeretném nagyra értékelni azt, hogy tényleg ilyen soká kitartott velünk, hiszen 5 óra óta velünk van, és azért folyamatos, igencsak igénybevevő munkát nagyra értekelem, tehát nagy értekelem kitartását. És most lezárom ezt a napirendi pontot. A következő napirendi pont Fiszász úr jelentése a Sport Európa